szakbizottsággal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a szakbizottság egy ajánlást fogalmazott meg egy döntéssel kapcsolatosan, és mivel a delegált jogi aktussal kapcsolatosan senki sem élt ellenvetéssel, 24 óra leforgása alatt, tehát a mai nap 17 óra, 15 óráig, 17 óra 15-ig senki nem jelezte ellenvetését, meg Állapítom, hogy az eljárási szabályzat vonatkozó cikke értelmében ezt az ajánlást elfogadódnak tekintjük, és az ajánlás megjelenik majd a holnap elfogadandó szövegekkel.